Hello everyone, good evening. Jó estét kívánok! Foglaljon helyet mindenki. Then we can start our meeting this evening. No football game. Tehát ma nincsen se foci, semmi. Nyugodtan ülésözhetünk, nem tart fel minket. Semmi. Egy uh, rendkívüli ülésünk van, ha ismerik a napirendet. Nem hinném, hogy olyan dolog van, amit nincs elfogadva, de szeretnék szólni egy közmeghallgatásról, a PETI szakbizottság velünk tartja, és pedig az endokrin diszruptorok környezetre és közegészségügyre gyakorolt hatásáról. Hogyan alakítsuk ki ez március 22-én csütörtökön lesz 9 óra 45-ös kezdéssel a Jan 6Q2-ben. Mindenkit meghívok az ülésen való részvételre. Van néhány változás, és pedig a PASZT szakbizottság Cecilia Mámrósz és Nóra Ankampel csatlakoznak a PASZ titkárságához mától, titkársági tagként, adminisztrátorként, és az MP, az, az NB szakbizottság szeretné megköszönni eddig munkájukat, és sok sikert kíván az új munkához, az új kihívásokhoz. Tehát ezennel a missziót befejezetnek tekintjük. Ma 16 nyelven folyik tolmácsolás, és elektronikusan hozzáférhető az ülés, és az interneten is hallható. Már elfogadtuk 2017. december 7-i ülésünket, amennyiben nincsen kifogás, akkor elfogadottnak tekintjük. Most pedig áttérünk a fő témánkra. Nem ez a fő témánk. Elnézést, itt egy plusz. Tehát volt néhány trilógusunk, és szeretném informálni önöket, hogy volt egy trilógus az állatgyógyászati készítményekről, ez a második, és pedig február 26-án eszmecserét folytattunk a témáról, és egy részletesebb vita is zajlott a lényegesebb politikai témákról. Itt kritikus, tekint, kritikus témákban nincsen megállapodás a tanácssal, de nagyon jó volt a tárgyalás légköre, és itt még technikai kiegészítéseket kell tennünk a harmadik trilóguson, ami március 22-én lesz. Volt még egy trilógusunk, az új tehergépjárművek széndiokszid kibocsátásáról, az első trilógus megvolt, bemutattuk álláspontunkat, úgy gondolom, hogy a jó légkör is azt mutatta, hogy a társjogalkotóknak is hasonló volt a véleményük. Szinte minden témában további vizsgálatot szeretnénk, és ennek az eredménye március 26-án lesz. És most áttérünk a legfontosabb témánkra, ez pedig az Amsterdamba tett tényfeltáró látogatásunk, és pedig az Európa Gyógyszerügynökség székhelyének áthelyezése volt a témánk. Február 22-én volt a látogatás. Giovanni La Villa kolléga vezette a delegációt, és most át is szeretném adni neki a szót, hogy vázolja a helyzetet. Köszönöm. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm. Köszönöm szépen, röviden csak beszámolok akkor az Amsterdam missziós út tapasztalatairól. Egy rendkívül hasznos találkozót tartottunk, hogy teljes képet nyerhessünk helyben a dolgokról, és abban is segített bennünket ez, hogy döntéseket hozzunk. A lehető legkisebb bizonytalansági tényező mellett az áthelyezési dilemma ügyében. Először is szeretném megköszönni a holland kormánynak, hogy vendéglátott bennünket, és rendkívül fontos információkkal elláttak, így lehetővé téve azt, hogy az átmeneti helyszín, illetve a ügynökség véleges helyszíne ügyében tájékozódjunk. Nekünk rendkívül intenzív út volt, abban az értelemben, hogy mégis egy nap, ott vett igénybe, ennek során igen hasznos információkat tudtunk gyűjteni. Először is lehetővé tette számunkra, hogy világossá tegyük az, a tanács által alkalmazott eljárás részleteit ebben az ügyben, ez nem a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelő, és az AFKO szakbizottság véleménye szerint vizsgálandó, és helyben meg is tudtuk nézni az, az átmeneti helyszínt, amely kiválasztásra került ebből a célból. A holland hatóságokkal való eszmesület követően azt állapítottuk meg, hogy technológilag megfelelő a helyszín, némi átépítés vagy befejező munkátokra szükség van, de egészében technológilag nagyon jól, jól minőségű, és a láthelyezési eljárás, mint tudják, el kell induljon a tervek szerint 2019. január 1-én, is le kell záruljon ez év március végéig. Az év március végéig. Ez tehát az átmeneti helyszín ügye. Aztán volt alkalmunk némi időt tölteni a, az ügynökség vezérigazgatójával, a nap hátralévő részében, és ennek alapján megállapíthattuk, hogy az ügynökség szempontjából nem érzékelhető, nem várható komoly probléma abból adódóan, hogy két helyszínen működik, párhuzamosan volt a kép, ugye az átmeneti és a végleges helyszín, és az ügynökség képes lesz munkáját zöggenőmentesen folytatni komolyabb nehézségek nélkül az áthelyezés folyamatában. Egyes eljárásokat lassítani kell majd, ám a november közepéig, 2019. november közepéig a végleges áthelyezés megtörténik. Ugye voltak éppen gondok a végső helyszínnel kapcsolatosak. Ilyen helyszín tudnék még nincs. Van ennek egy helye, úgymond, ezt meg is látogattuk. Ez egy telek, ahol a semmiből egy húsz emeletes épületet kell építsenek addigra. Ez a holland hatóságok feladata. Biztosítottak bennünket arról, hogy el tudják látni, ám szerintem nagyon körültekenten kell figyelemmel kísérni ezt a folyamatát, folyamatot a menetrend szigorú betartással. Mert ha csúszik a menetrend, akkor a ügynökség működésében megszakadhat a folyamatosság. Nagyon fontos tehát, hogy ez, ez ne történjen meg, hogy ne álljon be üzemzavar, úgymond, és folyamatos legyen a működés. Ennek érdekében az árnyékiadókkal több kompromisszumot is kidolgoztunk, tekintetbe véve a, véve a látogatás alatt szerzett információkat is, és ez megjelenik majd a jelentésben is, melyet megírtunk a látogatásról, és ott résztesen taglaljuk azt is, milyen eszmecseréket, megbeszéléseket folytattunk a látogatás során, illetve a megadott válaszok is, a holland hatóságok által a kérdések adott válaszok is szerepelnek ebben az anyagban. Azzal zárnám, hogy megköszönöm még egyszer a holland dok támogatását. Köszönjük szépen Lavia úrnak a beszámolóját. Azt gondolom, hogy nagyon fontos eh, elemeket tartalmaz ez a mi számunkra hogy később majd szavazzunk erről. A delegációban mások is ott voltak, Borszan asszony, Krupan asszony, Ries, Orkán és Pedicini kollégák. Szeretném megkérdezni, hogy közülük szeretne -e bárki hozzászólni a beszámolóval kapcsolatban. Ha nem, akkor megkérdezném a többi kollégát, hogy szeretne hozzászólni. Gárdini asszony. volevo solo aggiungere per completezza. Csak szerettem volna eh, kiegészíteni az elhangzottakat eh, azzal, hogy eh, az igazgató azt mondta, hogy egyes tevékenységeket fel kell majd függeszteni, például a képzést és más területeket is. Mert az egyik székhely 14 ezer a másik pedig 27 ezer négyzetméteren terül el, tehát ez a korlátunk. A képzéseket tehát fel kell függeszteni, ezért mondta azt, hogy a határidőn való túlcsúszás az nem elfogadható, mert ezeket a tevékenységeket nem lehet 8 hónapnál hosszabb időtartamra felfüggeszteni. non è che hanno portato nessuno és a hatóságok azt mondták nekünk, hogy, hogy ezek, erről van szó, de semmiféle kézzelfogható bizonyítékot nem kaptunk. Ennek ellenére az újságokban az jelent meg, hogy egyetlen vállalkozásról van szó, egyetlen építési vállalkozás, és hogyha itt megsérti ez a cég a határidőket, akkor vissza kell majd lépnie. Tehát mindez egy irányba mutat. Úgy tűnik, hogy nem követjük azt, amit előtte elmondtunk. Grazie, grazie Presidente. Beh, l'assegnazione dell'Agenzia Europea... Köszönöm, elnök asszony. Az, hogy Amsterdamba költöztessük ezt az ügynökséget, az mindig kételyeket ébreszt. És az, hogy hogyan történik ez a költözés, az még több problémát vet fel. A parlamentet nem kérdezték meg. És a hatóságok is arról tanúskodnak, hogy nem volt megfelelő átláthatóság. Milánóban is volt egy helyszín, ami alkalmas lett volna, és fontos dokumentumokról nem kaptunk tájékoztatást, ami pedig segíthetett volna a döntésben. Azt gondolom, hogy abszurd ez a helyzet. És az is ugyanennyire abszurd volt, hogy a holland egészségügyi miniszter nem foglalkozott azzal, hogy a közbeszerzésen a két vállalkozás közül az egyik visszavonult, mert túl rövid volt a határidő. Azt gondolom, hogy a kiírás és az új székhely kiválasztása nem normális módon történt. Én azt gondolom, hogy az, ami a kompromisszumos módosítókban szerepel, az nevetséges, és hogy a parlament itt azt bizonyítja, hogy nem hajlandó felelősséget vállalni, és nem kér felfüggesztést, hogy arra használhassa ezt az időt, hogy kidolgozza, hogy hogyan lehetne ezt a lehető legjobban megvalósítani, illetve fontos információkat eh, tart vissza. És eh, az, hogy eh, hallgatás mellett költözik át ez az ügynökség, remélem, hogy ez az Európai Bíróság előtt majd megváltozik. Az olasz kormány és Milánó városa emiatt keresetet nyújtott be. Köszönöm. Mindez valóban sajnálatos és azt gondolom, hogy ez kétségbe vonja azt a döntést, amely született. Még akkor is, hogyha többen vagyunk, akik ebben kételkedtek. Itt súlyos indokok merültek fel, de a költözés annak meg kell történnie, hiszen egy év múlva az Egyesült Királyság már nem lesz többé tagja az Európai Uniónak. Tehát itt van egy bizonyos sürgősség egy olyan ügynökségről beszélünk, ami nem csak egy akármilyen szervezet, ennek létfontosságú szerepe van a közegészségügy szempontjából. A közegészség létfontosságú az európai polgárok számára. Az Európai Gyógyszerügynökség az orvosságok piacra dobásával foglalkozik, illetve orvosi eszközökkel is és olyan ellenőrző szerepet tölt be, ami elengedhetetlenül fontos. És ezért mindenképpen szüksége van ennek az ügynökségnek a legkifinomultabb szakértelemre, amelyet össze lehet vetni az Egyesült Államokkal vagy más helyekkel. Tehát mindez a fontolgatás ahhoz fog vezetni, hogy a szakértők máshova fognak inkább költözni, ott, ahol nagyobb biztonságot élvezhet az állásuk. Azt, amit most megtudtam, az egyértelműen azt mutatja, hogy itt nem megfelelően születtek a döntések, és ez sokkal súlyosabb probléma, mint az, hogy most itt Amsterdamról vagy Milánóról lesz szó. Azt gondolom, hogy ma itt a szerepünk az, hogy a lehető legerősebben nyomást gyakoroljunk a holland kormányra. Ugyanis teljes mértékben ők a felelősek. Ők nyújtották be a pályázatukat, és most felelniük kell azokért a döntésekért, amelyeket meghoztak. És ezt a nyomásgyakorlást azért is el kell végeznünk, hogy a holland kormány minden lehetséges eszközzel arra törekedjen, hogy ez az ügynökség a lehető legjobb körülmények között költözhessen át. Vannak az ügynökségnek tisztviselői és családok is vannak itt gyerekekkel, akiknek be kell iratkozniuk az iskolákba vagy az egyetemekre. Itt az emberi problémákat is figyelembe kell venni. Tehát elnök asszony, a felelősségünk itt nagyon erőteljes, és nagyon oda kell figyelnünk, és folyamatosan nyomást kell gyakorolnunk a holland kormányra, Sajnálatos módon már megszületett a döntés, hogy Amsterdamról lesz szó, és a kormánynak most meg kell mutatnia nekünk, hogy mégsem volt olyan rossz ez a döntés. Madame now Mr. Brennan. Um, Köszönöm. Csak egy nagyon rövid javaslatom lesz. Egy brit személytől jön. Igazából nincs olyan sok ideje, hogy ez a szakbizottság nagy támogatással az erdőgazdálkodásról fogadott el egy törvényt a föld felhasználás tekintetében. És akkor itt a hosszú életű fa termékekről volt szó, főleg a építőiparról. Tehát, hogy a fából sokkal jobban lehet építeni, mint fémből. Én azt mondanám az amsterdami barátainknak, hogy fa konstrukciókat alkalmazzanak, amelyek nagyon mobilok, a skandináv barátaink biztos segítenek nekik, ők nagyon örültek ennek a fa felhasználási dolognak, tehát én azt javasolnám, hogy gyorsabban, egészségesebben építkeznek, hogyha fából építkeznek, és nagyon jó lenne, hogyha az Európai Egészségügyi Intézmény egy fa épületben lenne, ami egészséges. Köszönöm. holland kollégáink valószínűleg hűek maradnak önmagukhoz, hogyha követik a tanácsát. Így nincs több jelentkezőnk a felszorolók listáján. Lavia úr szeretne visszatérni a megjegyzésekre, amelyeket hallottunk. Nem szeretne visszatérni. Jó, igen, de megtehetem minden probléma nélkül, nem látok problémát. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumokban, amelyeket hallottuk, megpróbáltunk egyensúlyt létrehozni igazságosan, megpróbáltuk a különféle álláspontokat kiegyenlíteni a bizottság felé is. Azt mondanám, hogy nagyon sok nüansz van, még a kompromisszumokban is, amelyik eh, az intézményi jelleget illeti, és igazából így az intézményi rész alapvetően szerepel a jelentésünkben, és igazából megkaptuk az összes frakció támogatását, tehát van egy olyan nyilatkozatunk, amely a bizottság elé kerül, és, és igazából az összes frakció támogatja, alkotmányos alapon, és azt mondanám, hogy Grosztet asszony, Gardini asszony, Caputo kolléga, és szerepe a kompromisszumokban, a módosítókban, természetesen elismerünk néhány problémát olyan elemekben, amelyek nem teljesen világosak az eljárásban, és nyilvánvalóan sajnáljuk, hogy a tanács úgy döntött, hogy minket nem kérdez meg. De úgy gondolom, hogy egy világos jelzést adunk, és szeretnénk a folyamatosságot megőrizni. Az ügynökség munkában köszönöm szépen. Ez most lezárja a jelentésről szóló vitát, és remélem, hogy most áttérhetünk a szavazásra. Mindenkinek itt van a szavazókártyája. Megkérek mindenkit, hogy használja a szavazókártyáit. És igen, akinek nincs itt igen, az majd kézzel jelez. Igen, látom. Küllönen asszonynál. Ugyanaz a helyzet, nincs itt a szavazókártyája. Igenis, észre fogjuk önöket venni. Most pedig eh, a szavazás következik, és pedig a az Európai Gyógyszerügynökség székhelyének helyszínéről van szó, La Via úr a szerző. Tehát a 3-as, 4-es módosítóról együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ötös módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-51-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os módosító mellett, ellen, elnézést, ez oka fogyott, akkor a 43-as. 43-as. Mellette, 42 óka fogyott, az 51-est elfogadtuk. Az 50, 51-esről együtt szavaztunk, tehát az 53, a 43-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az AFKO 4-es mellett ellene nem látom rendesen, AFKO 4-es mellette ellene Ellenőrizzük. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Ajúzó asszony, negatív. Tehát elutasítva. AFKO 3 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A következők okafogyottá válnak. Hármas kompromisszum a következő. Mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellett ellene tartózkodás, elutasítva. 19 egy szóbelivel, a mély szót will-lel helyettesítjük, ellenzik a szóbelit? Nem, akkor a szóbeli módosítóval együtt szavazunk. Tehát a 19-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mások is kiesnek a listáról, akkor a 22-eshez érkeztünk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Huszonkettes mondtam. De, de ellenzik, nem? Igen? Akkor újra szavazunk a 22-esről? Nem. Elutasítottuk. Akkor a 23-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 25-26-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 31-es mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 32-es mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 33-as mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 34-es mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 38-as mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor most a jelentés tervezetről elektronikusan szavazunk, módosított formában megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. És elfogadtuk. Most akkor az egészről szavazunk egész uh, elektronikusan a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm, gratulálunk a jelentéshez. Ez a ma esti ülésünk végét jelenti. Március 14-én találkozunk. Egy másik rendkívüli ülésen, ez szerdán lesz. Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes estét kívánok. Thank you very much. Thank you very much.